el señor presidente. Az elnök. No, queridas, queridas colegas. Kedves kollégák. Nem látok itt férfi kollégákat, úgyhogy kedves kolléga nők, így szólítanám meg őket. Ha jól látom, hatal vagyunk. és ez, pont, ez éppen elég ahhoz, hogy elkezdődjön a mai vita. Biztos úr, jó napot, vagy jó estét kívánok, elkezdjük a munkát. Az első napirendi pontunk a Liotár jelentés az új élelmiszerek témájában. Meg is adom Liotár asszonynak a szót, a jelentéstevő. Kérem, hogy négy perc alatt mutassa be a jelentést. Ja, voorzitter, vriendelijk bedankt. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretném a jelenlevő és nem jelenlevő árnyékelentéstevőknek és minden kollégának megköszönni a valóban kitűnő együttműködést. Az új élelmiszer rendelet célja az, hogy a pusztán élelmiszerbiztonsági szempontokon, ugyanis a mai társadalomban más szempontok is fontos szerepet játszanak a fogyasztó számára. Gondolhatunk környezetvédelmi, állatjóléleti, etikai szempontokra is. Nagyon gyakran kapcsolódnak ezek az élelmiszer biztonsághoz. Az innováció remek dolog, de nem szabad, hogy ez az emberek egészségének a kárára menjen. Szerencsére a parlament többsége egyetért velem ebben, és reméljük, hogy majd meg tudjuk nyerni magunknak a tanácsot is. Mik ezek az új élelmiszerek? Nos, ezek olyan termékek, amelyek 1997. május 15 előtt még nem voltak forgalmazhatók az EU piacán, is élelmiszerként ezek nem voltak jelen még az EU piacán. Jellemzően a nanotechnológia alkalmazása Eh, az, ami gondot okoz. A fogyaszták, fogyasztók mindig jónak tartják azt, hogyha új technológiák vannak, például ha ezeknek a segítségével lehet küzdeni az elhízás ellen. Viszont az új technológiák eh, engedélyezésével kapcsolatban ha biztosaknak kell lennünk abban, hogy ezek az új technológiák nem károsak az egészségre, az állatokra vagy a környezetre nézve. Ezért, amikor bevezetnek a piacra egy új élelmiszert, mindig az elővigyázatosság elvéből kell kiindulnunk, és ebben nem lehet kompromisszumot kötni. A fogyasztónak mindig választani kell tudnia, hogyha egy új élelmiszerről van szó, akkor ezt jelezni kell, fel kell tüntetni a e, cikk, e, az e, címkén. A kutatások bebizonyították, hogy az fogyasztók egyre több pénzt fordítanak olyan termékekre, amelyek esetleg eh, klónozott állatokból vagy azok utódaiból származó termékeket tartalmaznak. Emellett eh, az eh, nagyon fontos, hogy lássuk, az állatok klónozása az EU-ban még nem vált kereskedelmi gyakorlattá, viszont importált klónozott hús bevitelét azokban nem zárhatjuk már ki. A klónozott hús esetében, klónozott állatok esetében ezért különösen fontos az engedélyezés kérdése. 2006 óta, de nem új dologról van szó, beszél már az Európai Parlament az állatok klónozásáról. 2008-ban elfogadott, elfogadott egy új állásfoglalást, a Perise jelentést ennek a területnek a szabályozásáról. És ebből a jelentésből is világosá vált, hogy a tanács nem hallgatta meg a parlament figyelmeztetését. Klónozott állatokból származó húsra kapcsolatban ezért egy új rendelet megalkotására van szükség. A parlament a második olvas, az első olvasatban nem tudott megegyezésre jutni a tanácssal. Hogyha a parlament most elfogadná azt, amit a tanács javasol, akkor indirekt módon azt is elfogadnánk azt, hogy klónozott húst lehet, lehessen behozni az EU-ba. Az élelmiszer eh, jogszabályok kapcsán mindig is a fogyasztók eh, biztonságát tartottuk első helyen szem előtt, és eh, nem annyira az állat jólétet és az etikai szempontokat. Sürget nagyon az idő, ugyanis az Egyesült Államokban a klónozott hússal és vetőmaggal való kereskedelmet liberalizálták néhány héttel ezelőtt, és most nagyon aggódhatunk amiatt, hogy akár észrevétlenül és akadály nélkül az EU piacokra is bejuthat ilyen klónozott hús. Csak remélni tudom, hogy a parlament ugyanolyan keményen kitart most is az álláspontja mellett, mint ahogy az elmúlt három évben ezt megtette. Máskülönben nagyon kellemetlen meglepetések váratnak ránk, és és nekünk politikusoknak akkor majd el kell magyaráznunk a választóknak, hogy nyilvános vita nélkül hogyan engedjük meg azt, hogy klónozott hús se jusson be a határainkon át. Köszönöm. Köszönöm szépen, Liotár asszony. Miután önt, ön nagyon tapasztalt kolléga, nem tudom, hogy tudja-e, hogy önnek, mint jelentéstevőnek négy perce van a jelentés bemutatás elején, és lesz még két perce a vita végén, tehát összesen hat perce van. Ön kiválóan betartotta ezt a szabályt, így aztán lesz még két perce a vitapont végén. Most John Daly úrnak, a biztosnak adnám meg a szót, hogy fejtse ki véleményét Liator, Liator, Liotár asszony véleményével, illetve jelentésével kapcsolatában. President, honorable members. Elnök úr, igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Múlt év márciusában a parlament első olvasatban az új élelmiszerjavaslatról szakoz, szavazott. Az itt elfogadott legtöbb módosítást a tanács közös álláspontja elfogadta, és márciusi első olvasatában a tanács közös álláspontja tartalmazza a piac vitel előtti engedélyezés elvét, annak érdekében, hogy biztosítsuk a fogyasztóknak, fogyasztókat, hogy az új élelmiszeripari termékek biztonságosak mind az állatokra, mind az emberekre nézvést. És nem veszélyeztetik a környezetet sem. Ez a javaslat felgyorsítaná az engedélyezési folyamatot egy központosított az Európai Élelmiszerbiztosi Ügynökség, vagy az EFSA által végzett központi javaslat segítség, ellenőrzés segítségével. Ezen felül ez a javaslat a harmadik államokból jövő élelmiszerek, élelmiszerbiztonsági ellenőrzésére és gyorsító javaslatokat tesz. Köszönöm a parlament széles körű támogatását, melyel az engedélyezés folyamatát gyorsítanánk föl. A nanoanyagok tekintetében a bizonyság figyelembe veszi a parlament kérdését, hogy feltüntessék a termékeken a nanoanyagokat. Mielőtt azonban a terméket véglegesítjük, a Lisszaboni szerződés idevágó szabályzatainak alkalmazását végre kell hajtani, például a nanoanyagok definíciójának végrehajtása tekintetében. Biztos vagyok benne, hogy kiegyensúlyozott megoldást lehet találni, és így megfelelő időben megoldásra jutunk. Ami az állatklónozást illeti, egyet értek ehm, ezen nagyon érzékeny kérdés fontosságával. Mint a képviselők tudják, novemberre ígértem a klónozás minden vetületét felmérő jelentést. Elkötelezett vagyok, hogy megvizsgáljam az összes kérdést, különösen azokat, amelyek a klónozott államok egészségével és jóllétével foglalkoznak életük alatt. A nemzetközi kereskedelemre való kihatása a klónozásnak szintén egy központi kérdés, melyet meg kell vizsgálnunk. Nagy figyelemmel fogom kísérni a jelentés következtetéseit annak érdekében, hogy egy arányos és megfelelő megoldást lehessen találni, amelyet hatékonyan végre lehet hajtani. A jelentés a jövendőbeli viták kiinduló pontja lehet, mely vitáknak célja az lesz, hogy megfelelő megoldást találjunk. Köszönöm Léo Taraszonynak és az árnyék jelentéstevőknek azt az értékes munkát, melyet ezen dosszié kapcsán végeztek, és érdeklődve várom a vitát. Señor comisario, vamos a entrar... Köszönöm szépen, biztos úr. Most következnek a frakciók orátorai, a különböző frakciók nevében hallgatunk majd még hozzászólásokat. Először Pilára Jusz asszony következik, aki nem csak, hogy kedves kollégám, hanem, hanem ugyanabból a régióból is származunk, és több mint 20 éve együtt dolgozunk itt már a parlamentben, úgyhogy nagy örömmel szolgál, hogy megadhatom önnek a szót pillanatra. A Jusszó asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, nekem is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy megadja a szót. Biztos úr, Valóban nagyon fontos ez az irányelv tervezet nem csak a fogyasztóknak, hanem az agrárélelmiszeriparnak is. Ahogy elhangzott ez a, már itt a mai napon, a legvitatottabb kérdés az állat, a klónozott állatokból és az utódaikból származó élelmiszerek kérdése. Véleményem szerint helyesen tette a parlament, hogy kivette ezen téma hatály elől a klónozott állatokból és utodaikból származó élelmiszereket. Nem lehet ezt a kérdést néhány bekezdésben elintézni, rendkívül bonyolult, ezzel, rendkívül bonyolult ez a kérdés, máshol kell ezt kezelni. Egy módosítás arra kéri a bizottságot, hogy jelentést fogalmazom meg. A frakciómon belül ezzel kapcsolatban vita alakult ki, hogyha azt tesszük, amit a bizottság kér, és betiltjuk a klónozott állatok, állatokból és udodaikból származott élelmiszereket, az mennyiben tesz jót nekünk? Véleményem szerint a javaslatot mindig a bizottság nyújtja be, nekünk nem szabad megszabnunk azt, hogy milyen irányú javaslatot nyújtson be. Attól függően fogjuk majd a véleményünket elmondani, hogy tetszik, vagy nem tetszik az nekünk. A holnapi napon ezzel a kérdéssel kapcsolatban majd részenként szavazunk. Aztán van még egy kérdés, amivel kapcsolatban sok kételj merült fel, ez a nanoanyagok kérdése. Nos, a címkézés kérdése is fölmerült. Ezt mindenképpen csak úgy lehet megtenni, hogyha előtte tudományos kísérletek, vizsgálatok biztosítják azt, hogy valóban megfelelőek ezek az észerek. Nagyon fontos, hogy az élelmiszerbiztonság megvalósuljon. Ezzel mélységesen egyetértek jól magam is. Köszönöm. Elnök? Elnézést, elfelejtettem a korábbiakban közölni, hogy az EPP nevében szólalt fel. Most három percre Decsen Sárbu asszonynak adom meg a szót a szocialista frakció nevében. Domnule președinte, aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei pentru muncă. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretném megköszönni a raportőrnek a munkát. Köszönöm azt, hogy nagyon sok fontos kérdésben együttműködött velünk. A fő aggályunk mindig is azzal függött össze, hogy mit tegyünk a klónozott állatokból származó hússal. Az ezzel kapcsolatos kutatások, a klónozott állatok húsával kapcsolatos kutatások száma nagyon korlátozott, és nem sikerült olyan konklúziót levonni, vagy bizonyítani azt, hogy nem veszélyes az ilyen hús az emberi egészségre nézve. Kevés ismeretünk van éppen ezért ahhoz, hogy a fogyasztók számára lehetővé tegyük az ilyen állatok fogyasztását. A jelentés foglalkozik a nanoanyagokat tartalmazó élelmiszerek problémájával is, és a nanotechnológia alkalmazásával előállított eh, élelmiszerek kérdésével. Nem tudjuk még ezeknek a hatását sem, és eh, mindenképpen eh, a fogyasztás biztonságára kell törekednünk, illetve ezt kell garantálnunk. Ezért azt javasoljuk, hogy mielőtt kiadnák a forgalmazási engedélyt, az élelmiszerügynökség készítsen egy szakvéleményt az ilyen nanoanyagokat tartalmazó termékekről. Legalábbis mindedig, amíg nem értjük, nem tudjuk pontosan, hogy ezeknek milyen hatása van az emberi szervezetre és a környezetre. Az is nagyon fontos, hogy pontosan tájékoztassuk a fogyasztókat arról, mit esznek a címkén fel kell tüntetni, hogyha ilyen élelmiszerről van szó. A rendelet középpontjában az kell, hogy álljon, hogy az élelmiszerek nem veszélyeztethetik eh, az emberek egészségét, és természetesen az állatjóléti szempontok is nagyon eh, fontosak ezt a célt szolgálja az is, hogyha például alternatív módszereket dolgozunk ki, amelyekkel fel lehet váltani az állatkísérleteket, és minél több adatot próbálunk gyűjteni ezekről az alternatív módszerekről. Az első olvasat óta világos, hogy nagyon nagy a támogatás a parlamentben, a jelentést is nagy többséggel fogadta el a parlament, viszont a tanács nem tudott megegyezni a parlamenttel. Ezért nagyon fontos, hogy most a parlament határozottan kitartson az álláspontja mellett, ne feledkezzünk meg arról, hogy mi képviseljük az emberek érdekeit. Köszönöm szépen! Most a liberálisok nevében, liberális frakció nevében Párvanova asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Én is hálával teljes köszönettelet szeretném kifejezni a jelentéstevőnek. Egyetértek az MV által elfogadott jelentés fő pontjaival. Ahogyan kollégám mondtam, az új élelmiszerrendelet áttekintés tekintetében az állatklónozás az egyik nyitott kérdés, hiszen ez még mindig komoly aggályokat vet fel a biológiai sokszínűség, az állati jólét és a a állatok élettartama tekintetében, ezért arra kérjük a bizottságot, hogy készítsen elő egy jogalkotói javaslatot a kérdés minden aspektusának vizsgálata érdekében. Biztosítani kell, hogy az Európai Parlament megkapja a jogot ahhoz, hogy megfelelő vitát folytasson le e technológia minden implikációjáról, következményéről, és emlékeztetek arra, hogy a parlament 2008-as állatklónozásról szóló állásfoglalásában is ezt kijelentette. A nano élelmiszerek tekintetében biztosítani kell, hogy a piacra ne kerüljenek olyan nano partikulákkal, részecskékkel ellátott termékek, amelyeket nem ellenőrzött le az EFSA. Az EFSA ugyanakkor az összes szereplővel konzultáljon Mindenki egyetért abban, hogy az transzparencia, az átláthatóság nagyon fontos, éppen ezért eh, hozzáférést kell biztosítani az adatokhoz a fogyasztóknak. Eh, a közpénzeket használjuk fel, ilyen módon a közpénzek felhasználásának eredményéhez is hozzá kell férniük a tagállam, az állampolgároknak, és az Árhuszi egyezménye idevágó szempontjait is figyelembe kell venni, egész addig, még az egyik eh, kérvényező, egy másik kérvényező szerinti adatokat használ, addig eh, ezen felül még a szerzői és eh, szomszédos jogok kérdése is felmerül. Világos szöveget kell megfogalmazni, amely mind a biztonság, mind az átláthatóság elvét érvényesíti. Köszönöm szépen, kedves kolléga, most a zöldek nevében négy percre Stász úrnak adom meg. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Amikor 1999-ben először választottak képviselővé, az első vita, amiben részt vettem, éppen az élelmiszer biztonságról szólt. Belgiumban akkor volt az éppen a baromfia csirke válság, a PCP-kkel kapcsolatos botrányok. A bizottság elkészített most egy fehér könyvet az élelmiszer biztonságról, ami legalább 80 intézkedést tartalmaz, amelyekkel garantálni lehetne az élelmiszer biztonságot Európában. Most 11 évvel később azt hiszem, hogy nem lehetünk elégedettek teljesen, de majdnem, hiszen 90%-a megvalósult az akkori terveknek, és amit akkor bejelentett az Európai Bizottság, az az volt, hogy vizsgáljuk meg, mit tegyünk, mit kell tenni az új élelmiszereknek nevezett termékekkel, amelyeket új termelési eljárásokkal állítanak elő, és amelyek 97. május 15 előtt még nem voltak forgalomban. A bizottság javaslatában különböző célokat tűzött ki, védeni kell az emberi egészséget, és biztosítani kell emellett azt is, hogy az piac azért zavartalanul működjön. Liotár asszony, az jelentés tevő, az elmúlt három évben fantasztikus munkát végzett. Remekül működött együtt a bizottsággal, az árnyék jelentéstevőkkel, az élelmiszer biztonsági és népegészségügyi szakbizottsággal itt az Európai Parlamentben. Így az első olvasat után nagyon nagy többséget sikerült maga mögé állítani. 658 parlamenti képviselő támogatta a munkáját. És ez nagyon fontos, biztos úr. Sajnos a tanács képviselője nincs jelen, de fontos, hogy ön tudja, hogy nagyon határozott a parlament klónozott állatokból és utódaiból származó hús, hús ki kell venni a rendelet hatája alól. És többet akarunk, mint ez a jelentés, ez, azt akarjuk, hogy az Európai Bizottság készítsen el egy jogalkotási javaslatot. A mi frakciónk még ennél is tovább megy, és azt mondjuk, hogy időközben már azt akarjuk, hogy moratóriumot vessenek ki ezekre a termékekre. Reméljük, hogy nagyon gyorsan előáll a bizottság az új javaslatával, és ezt szeretném sürgetni. Egységesek vagyunk, és ez olyan világosá vált az előttem szólók által elmondottakból is a nem jelenlévő tanács az első olvasatbeli módosításainkból néhányat elfogadott. De az világos, hogy a tanács nagyon makacs ezzel az összével kapcsolatban, ezt nagyon sajnálom. Sajnálom azt, hogy e, ilyen rugalmatlan a tanács, és az elmúlt hetek, az elmúlt hónapok erőfeszítései ellenére, hiszen rengeteg informális tanácskozás megbeszélés volt, mégsem sikerült egy lépés sem előre tennünk és most a második olvasatban gondoskodni kell arról, hogy a tanácssal az egyeztetés során azért sikerüljön néhány lépést előre tenni. A teljes frakcióm támogatja a raportőr hozzáállását, megközelítését, az a, tény, az a tény, hogy az első olvasatbeli módosítások a legnagyobb részét meg akarjuk tartani, és ennek a javaslatok más elemeit és a klónozott állatokon kívüli jelen és szempontjait is figyelembe véve reméljük, hogy teljesen világos a tanács számára, hogy mit akarunk, reméljük, hogy konstruktív megbeszéléseket tudunk majd folytatni, és hogy kit eleget tesz a bizottság a kér az ígéretének, meg fog születni a várt új rendelet, hiszen az európai polgárok ezt kérik, és erre szükségük van. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, úr. Most az EFD frakció nevében másfél percre Rosbach asszonynak adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen először is Liotárd asszonynak köszönöm azt a nagy munkát, amelyet elvégzett. Nagyon fontos, hogy hozzáférjünk minden információhoz az élelmiszereken. Az új élelmiszerek, a adalékanyagok és e, ételízesítő kérdése nagyon fontos. Külön fontos a nanoanyagok kérdése veszélyeztethetik, vagy befolyásolhatják ezek az élelmi, az egészséget? Igen. Kiterjedjen tehát rájuk a jogszabály? Természetesen. De látni kell, hogy nagyon sok egymásnak feszülő érdeke áll itt egymással szemben, hiszen a anyagokat tartalmazó élelmiszereket a világon máshol már alkalmazzák, eladják. Ki akarja ezeket az élelmiszereket a piacra vinni az ipar, aki több terméket akar eladni, vagy a fogyasztók? Nem hiszem, hogy a fogyasztók. Azt hiszem, hogy a fogyasztók a szupermarketekben jó minőségi élelmiszert szeretnének, és világosan szeretnék feltüntetve látni, hogy mi van abban az élelmiszerben. Az én országomban, az én hazámban egyre több ember vásárol bio terméket, Köszönöm szépen egyébként a klónozott állatokról mondott biztosi szavakat. Európában klónozás nélkül is megélünk. A hazámban 5,5 millió ember él, és 25 millió sertést és 100 millió csirkét tartunk klónozás nélkül. La intervención. Köszönöm szépen. Tanaszescu úr következik. Ő három percre fog felszólalni a független kollégák nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr. A nanotechnológia által előállított élelmiszereket kockázatvizsgálaton kockázatvizsgálat alá kell vetni, mielőtt címkézik őket, mielőtt forgalomba hozzák őket. Olyan, ez vonatkozik a klónozott állatokból és utodaikból származó élelmiszerekre is. Ennek a rendeletnek a célja az lenne, hogy az emberi egészséget védje. Az új élelmiszerek elnevezés az embert, az emberrel különféle új típusú, színes élelmiszerek, az ember eszébe ilyeneket juttat. Most nem pontosan erről van szó, és véleményem szerint legitim az az elképzelés, hogy a nanoanyagokat tartalmazó élelmiszereket vessük alá tesztelésnek, kísérleteknek. A tudósok véleménye szerint alkalmas lehet, lehetnek a nanoanyagok arra, hogy az éhínség ellen, fellép, éhínség ellen fellépjünk, ugyanakkor a mi generációnk és a jövőbeli generációnk számára mindenképpen el kell érni az élelmiszerbiztonságot. biztonságot. Már évszázadok óta beszélünk biztonságos élelmiszerekről. Az élelmiszerek előállítása újszerű technológiák még nagyon sok esetben csak kísérleti stádiumban vannak. Örök szívesen adnának ilyen élelmiszeret a gyerekeiknek? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most végére értünk a frakció képviselőinek. Az egyéni képviselők következnek. Az első képviselő Péter Líze, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani Liotár asszonynak a frakció nevében. Nem értünk minden el egyet vele az összetevőkkel kapcsolatban, amit mond, vagy a GMO növényekkel kapcsolatos takarmánya kapcsolatban kicsit eltérő a véleményünk, de azért köszönjük a munkáját. Fiala Ajúzóval, másik árnyék jelentéstevővel együtt jól tudtunk együtt működni, de azért elég ellentmondásos vita folyt a frakciónkban a klónozott állatok témakörében. Koordinátorként örülök annak, hogy a néppárti frakció többsége támogatja a klónozás tilalmát, és holnap a frakciónk eh, ilyen értelemben fog szavazni, függetlenül attól, hogy egy-két képviselőnek más a véleménye. A viták során a frakcióban a következő szempontok voltak különösen fontosak. Az agrárszakértőink nem tartják szükségesnek eh, azt, eh, hogy az ellátás biztonságához nem, nincsen szükség klónozott állatból származó húsra. És hogyha ez nagy mértékben elterjedne, akkor az egyértelműen etikátlan ember klónozás is egyre inkább közelebb kerülne hozzánk. Biztos vagyok abban, hogy ebben az esetben itt nem csak spontán érzésekről van szó, hanem ha megnéztük az EFSA jelentését, akkor jó szívvel nem hagyhatjuk jóvá a klónozott állatokból származó hús forgalmazását. Egy másik indok az állatvédelem. Az EFSA is, és az EGG és más szervezetek is beszélnek arról, hogy milyen nagy szenvedést jelent az állatok számára, hiszen 10% embrionális alapotban már elhulik, és az egy harmaduk azért pusztul el az élet első hónapjaiban, mert borzasztó sok betegségben szenveznek. A szerződés megteremtője, az alapító atyák is ránk ruházták azt, hogy az állat védelem szempontjait ugyanúgy figyelembe vegyük, és holnap ezt fogjuk képviselni. Köszönöm szépen, most jól lennél következő két perc. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A politikai frakciókban hasonló a helyzet, nálunk is egy érdekes, ugyanakkor ellentmondásos vitát folytattunk le erről a rendeletről. A nagy többségnek az a véleménye, hogy úgy fogunk szavazni, hogy a, az előadó ezt javasolta, világos jelzést akarunk megfogalmazni a tanács és a bizottság felé. Ahogy ön is mondta, biztos úr, újszerű élelmiszerek esetében szükség van előzetes engedélyre, mielőtt ezek eh, piacra kerülhetnek. Azzal is egyetértek, hogy szükség van egy központi engedélyezési eljárásra, hogy eh, ne 27 tagállam, 27 különböző engedélyezési eljárás működtessen. Itt az egységes belső piacon a, azért eh, nem minden, nem minden tagállamban egyformák az élet, a viszonyok és a szabályok. Emlege, emleték, emlegetik a kollégák is a nanotechnológiát és a GMO kérdését. Ebben a házban mi általában elővigyázatosak vagyunk, amíg nem ismerjük minden adatot, és nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy az emberek csak teljesen veszélytelen élelmiszereket vehetnek a szupermarketekben, addig nem szeretnénk ilyen élelmiszereket látni. Viszont a választás szabadságát meg kell adni a fogyasztónak. Tehát tüntessük fel a címkén, hogyha egy élelmiszer ilyen anyagokat tartalmaz. Jövő héten a nanoanyagokkal kapcsolatos vita során remélhetőleg megszületik egy definíció, sőt, talán egy szabályozás is. És akkor már több anyag lesz a kezünkben az a kapcsolatban, hogy hát mit is kezdjünk a nanotechnológiával. A klónozott húsról már sok minden elhangzott. Én azt szeretném, hogy ön biztos úr ezt a részt vegye ki az új élelmiszerek rendeletből, és ebben csak nem ellentmondásos témák, kérdések maradjanak benne. Az egyeztetési eljárás során remélem megegyet fogunk érteni abban, hogy a Novel Food rendeletből kivesszük a klózós húst, és erre egy új rendelet születik majd meg. Köszönöm szépen, Rossz úr, következik egy percre. Il regolamento sui nuovi alimenti... Az új lemészerkről szóló ö, rendelet arról szól, hogy pontosan milyen élelmiszerek léphetnek be a belső piacra. Sokan úgy vélik, illetve mindenki úgy véli, hogy az Európai Unióba beérkező élelmiszereket közös normáknak kell alávetni. Teljesen egyet értek ezzel, mindenképpen megelőző lépéseket kell tenni. Nem szabad, hogy olyan élelmiszerek kerüljenek ide az Európai Unió piacára, amelyek kihalófélben lévő állatokból származnak. A klónozott állatokból és utodaikból származó élelmiszereket nem szeretnénk felhasználni. A trilógus során ezzel kapcsolatban számos vélemény hangzott el. A címkézés és a nyomon követhetőség kérdése fölmerül a klónozott állatok esetében. A Lega Nord mindenképpen a minőséget támogatja, és nullára kell visszaállítania

Köszönöm szépen, Morvai asszony, most két percre megadom a szót Hansel Grosztetnek. Merci, monsieur le président, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. A mai napon egy olyan rendeletről beszélünk, olyan, olyan rendeletről vitázunk, amely rendkívül fontos, hiszen a témája az új élelmiszerek kérdése. Az új technológiák fontosak a gazdák számára és a fogyasztók számára. Bizonyos új termékek merültek, felkerültek a piacra, amelyek sokszor egészséges. Ami a klónozott állatokból és utodaikból származó élelmiszereket illeti, nem értem azokat, akik a rendeletet támogatják, hogy miért kell ezeket szisztematikusan betiltani. Sokaknak ideológiai véleménye van ezekről a termékekről. Az Európai Bizottság elkötelezte magát, hogy javaslatot terjeszt elő ezzel kapcsolatban, és mindenképpen tiltásra tesz javaslatot. A tudományos kísérletek, tudományos állásfoglalások nagyon komoly háttérrel kell, hogy rendelkezzenek. Kérem, hogy ne ítélkezzünk olyan kérdésben, amelyet még nem vizsgáltuk meg azon, mélységi, azon mélységében. Mindenképpen a megelőzésre van, szükség, megelőzésre van szükség, ugyanakkor a véleményünket tudományos érvek alapján kell megalkotnunk, nem ideológia alapján. Hogyha évtizedek óta, évtizedekkel ezelőtt használtuk volna ezt az elvet, akkor emberek százezreit, millióit nem tudtunk volna meggyógyítani a gyógyszerekkel. Ami a mesterséges nanoanyagokat illeti, illetve a klónozott eh, a klónozott eh, állatok spermáit, amelyeket, amelyek bejutnak az Európai Unióba, nos, ezek már a piacon vannak. Hogyha az ilyen takarmányal táplálkozó eh, állatokat kivonjuk a hatály alól, akkor véleményem szerint nagyon biztonságos helyzetet teremtünk. Az Európai Parlamentnek nagyon nagy, jó lehetősége lesz arra, hogy megtárgya ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen, Snellhárt úr következik. Ja, sehr Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt biztos úr, az eszmecsere elején feltettem a kérdést, szükség van-e az új élelmiszerekről egy rendeletre? Nincs már elég jogszabály az élelmiszerekkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy szükségünk van a rendeletre, de e, ha a fő célunk a bürokrácia leépítése, akkor a második olvasatban most itt elénk tár dokumentummal kapcsolatban azért sok e, kritikus megjegyzésem lenne. Itt most e, csak az új élelmiszerekről beszélve, a raportőr azt kéri, hogy az első javaslatban elutasított módosításokat most megint vegyük bele a szövegbe, a GMO-kkal kapcsolatos módosításokra is gondolt, és, hogyha, és ezt el kellene utasítanunk szerintem itt már x-szer megvitatott és elutasított módosításokról nem kell újra és újra vitát indítani, ez csak zavart okoz a közvéleményben is. Más a kérdés, a, más, hogy látom, a nanotechnológia kérdését. Itt, ahogyan a múltban is sokszor előfordult, óvnék attól, hogy ördögnek kiáltsuk ki ezt az új technológiát, néhány héttel ezelőtt hallottam egy előadást Németországban a nanotechnológiáról, és nagyon csodálkoztam azon, hogy milyen hatalmas kutatási munka folyik már, és szerintem meg kellene hívni a szakbizottságba e, ezt az akkori előadót. E, itt nem csak beszélni kell, hanem kutatásokra is vagy persze szükség van, de a nanotechnológiában rejlő lehetőségek hatalmasak, ezeket továbbra is ki kell használnunk és e, támogatnunk kell. Az állatok klónozásával kapcsolatban hadd emlékeztessek arra, hogy a Lisszaboni szerződésben explicit módon köteleztük magunkat arra, hogy e, az állatvédelmi szempontokat teljes mértékben figyelembe vesszük. Nagyon örülök annak, hogy a biztos úr is késznek e, mutatkozott arra, hogy egy új dokumentumot készítsen el ennek a problémának a kezelésére. Ezt örömmel várjuk, és mindenképpen köszönöm azt, hogy meghallgattak. Köszönöm, Stenhardt úr. Most Antonescu asszony következik másfél percre. Mulțumesc, domnule președinte. Scopul acestui regulament... Köszönöm szépen, elnök úr! A rendelet áttekintésének célja az, hogy a fogyasztók védelmét biztosítsuk, a környezetvédelem elvét érvényesítsük, és az elővigyázatosságot elvét teljesítsük. Komoly kételyek merülnek fel a klónozott állatok uh, húsának uh, egészséges volt a tekintetében. Ezek az állatok korán megöregedtek, és nem nagyon tudják a tudós, tudósok sem, hogy mi az oka ennek, de jelentős különbség van a klónozott és a nem klónozott organizmusok között. A legtöbb klónozott állat kora, korai halállal halt meg, végezetül pedig a klónozás biztonsági aggályokat is felveti. Jelenleg ez a technológia túl veszélyes azért, hogy az emberekben is alkalmazzuk. Ez egy eh, nagyon komoly etikai aggály, amelyet megfogalmazódik, eh, és éppen ezért nagyon világosan kell megfogalmaznunk a saját álláspontunkat. Az etikai szempontokat figyelembe véve, és azt mondva, hogy a klónozás nem jó az állatok számára, ezért ezt be kell tiltani. Köszönöm szépen, szintén másfél percre Fjellner úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az én tányéromon van, ez nem ugyanaz az élelmiszer, mint amit a szüleim ettek. Miért? Azért, mert ők is más tettek már, mint a nagyszüleik. Hát azért, mert az élelmiszer termelés és az élelmiszeripar fejlődik. Teljesen függetlenül attól, hogy egyre több embert kell táplálnunk. Ezért nyugodtan kijelenthetjük, hogy amit a gyermekeink egy szép napon elé fognak, nem ugyanaz lesz, mint amit mi eszünk. Ezért fontos, hogy ne tiltsuk be eleve az új típusú élelmiszereket. Három fontos szempontot azonban mindenképpen be kell tartani. Egyrészt a törvény szabályozásnak tudományos kutatásokon kell alapulnia. Nem szabad felmerülni a kérdésnek, hogy valamilyen személyes érdekek kerülnek itt érvényesítésre. Üdvözölnünk kell a tudás bővülését és a kutatást nem szabad bezárnunk előtte a lehetőségeket. De biztosítanunk kell azt is, hogy az élelmiszerek biztonságosak legyenek, hiszen a fogyasztók elfordulnak majd az élelmiszerektől, ha úgy találják, hogy ezek nem biztonságosak, harmadsorban pedig, és végezetül biztosítanunk kell azt is, hogy az új élelmiszerek elleni érvelés ne vezessen oda, hogy egy új kereskedelmi akadály jön létre. Biztonságos élelmiszerekre van szükség, de biztonságos érvekre is szükség van. Tiene minuto y medio. Köszönöm, Fjellner úr. Most Krista Klász következik másfél perc. Dankeschön, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Új élelmiszerekre új szabályozás is szükséges. Etikai kérdésekről is beszélnünk kell. Az új élelmiszerek előállítása felvett releváns etikai kérdéseket. Itt első helyen, ahogyan ezt a mai vita is mutatja, a klónozott állatokból származó hús kérdése szerepel. Az Európai Unióban épp elég hús áll rendelkezésre, biztosított az ellátás, ezért nincs szükség klónozott állatokból származó húsra. A klónozott állatok húsa nem eleve káros az egészségre, de nem lehet mindig kizárni a kockázatokat. Nincsenek megbízható bizonyítékok eh, arra vonatkozóan, hogy milyen, eh, mennyit szenvednek az ilyen állatok. Azt, az azt már tudjuk, és a statisztikák is mutatják azt, hogy sokkal több a megbetegedés a klónozott állatok körében. A klónozás egyértelmű beavatkozás a teremtésbe, ezért egyértelmű politikai döntésre van szükség. Nem minden áldás az emberiség számára, ami megcsinálható az egy konz következetes, világos politikai üzenetet kell megfogalmaznunk a bizottság és a polgáraink felé. Egy további fontos kérdés a rendeletben a nanotechnológiára vonatkozó szabályozás. Magas szintű fogyasztóvédelem és a jogbiztonság garantálása érdekében egy horizontális definícióra van szükség, ami nem csak az új élelmiszerekre, hanem az élelmiszerek kapcsolatba kerülő anyagokra, a kozmetikai irányelvre és a biocid engedélyezési rendeletre is kiterjed. Erről most első olvasatban folyik a konzultáció. Kérem a bizottságot, hogy minél gyorsabban terjeszte be erre vonatkozó javaslatát. Köszönöm szépen, Klász asszony. Most az utolsó hozzászóló következik, mert ö, egy percre adom meg a szót Roncúli asszonynak. Sí, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai polgárok 80%-a úgy véli, hogy nem helyes klonozott állatok húsát elfogyasztani, és nagyon sokan nem is fogyasztanának sosem ilyen húst. Azt hiszem, ez alapján legitim dolog úgy dönteni, hogy nem engedünk be ilyen termékeket az Európai Unióba. Mindenképpen tájékoztatni kell a fogyasztókat arra, hogy milyen következményei vannak az ilyen termékek fogyasztásának. A kolonozott állatokból származott tejtermékek, sajtok, Véleményem szerint nem számítanak természetes élelmiszernek, hanem laboratóriumban létrehozott élelmiszerek ezek. Jelenleg nem tudjuk, hogy a élelmiszer célú klónozás vajon veszélyezteti az emberi egészséget. Azt hiszem, hogyha nem használnánk ilyen módszereket, akkor sok állatot szabadítanánk meg a szenvedéstől. Ne felejtjük el az, e- az európai gazdákról, akik kiválósági termékeket vagy kiváló termékeket hoznak létre. Nem az a lényeg, hogy bármiféle terméke jusson az asztalunkra, hanem hogy kiegyensúlyozott, egészséges táplálékok kerüljenek oda, mediterrán diéta. Elnök, köszönöm szépen! Most következik a spontán hozzászólások köre. Bizonyára tudják, hogy 5 perc áll rendelkezésünkre, tehát elvileg 5 képviselőnek adhatnak meg a szót. Heten jelentkeztek azonban, de szigorúan betartom a szabályt, mindenkinek csupán egy percet adok. Köstinger, Köstinger asszony az első hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevő asszonynak az elvégzett munkát. Üdvözlendő, hogy az új élelmiszerek rendeletének második változatával egységes szabályokkal szabályozzuk majd ezen élelmiszerek piacra vitelét azért, hogy a magas élelmiszer biztonsági szabályoknak megfeleljünk. Úgy gondolom, hogy etikai és egészségügyi szempontok is a klónozott hús engedélyezése, mi több a klónozás ellen szólnak. Európában legmagasabb szinten zajlik a gazdasági, mezőgazdasági termelés a bio és a nem bió területen is. Nagyon magasak az elvárások az európai élelmiszerekkel szemben, és a óvatosság elvének épp úgy kell érvényesülnie, mint az élelmiszer ellátás biztonságának elvének. Nincsen szükség klónozott húsra az élelmiszer biztonsághoz, ezért a második olvasatban, és most kiesett a mikrofonja, elvette a elnök a mikrofont, és megadta Kaltenbach asszonynak a szót. Köszönöm szépen, mondja most már Kaltenbach asszony a jelentéstevőnek a munkát, és arra kérem a bizottságot, hogy az itt ma elhangzott kéréseket vegye komolyan. Új jelenség, jelentésre, rendeletre van szükségünk ahhoz, hogy az új élelmiszerek biztonsággal piacra kerülhessenek. Azonban biztos nincsen szükségünk uh, klónozott húsra. Az európai fogyasztók elutasítják ezt a terméket. Egyrésztről a, itt az ellenérvet felhozok, azt mondják, hogy pánikot keltenek, vagy tudomány ellenes ez az érv. Pedig a valóság úgy áll, hogy egész addig, amíg megbízható kutatások, tudományos kutatások nem igazolják, hogy veszélytelen a klónhús, a klónozott hús, addig a legjobban akkor tesszük, hogyha nemet mondunk rá, és ezzel nem csak az fogyasztóinkat, hanem az európai mezőgazdaságot is szolgáljuk. Lesen. Köszönöm, és köszönöm, kedves Karin. Most Vertmán asszony következik. Ich möchte mich Köszönöm, elnök úr. A anyagok eh, élelmiszerekben történő felhasználásához szeretnék hozzászólni, mert csak a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség is eh, óv ettől, hiszen eh, jelenleg még a tudományok kutatás nem tártenénk elég bizonyítékot a nanoanyagok hatására és arra sem, hogy hogyan viselkednek ezek az emberi szervezetben. Ezért nem szabad megengedni nanoanyagok használatát, felhasználását élelmiszerekben, miután, amíg nincs elég kockázatértékelés, és amíg nem lehet minden bizonyossággal ezeknek a veszélytelenségét megállapítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mikolási úr következik. Uh, Mr. Mr. Commissioner Tisztelt elnök úr, tisztelt Dalli biztos úr. A klónozott állatokból és utódaikból származó élelmiszerek behozatalának betiltásáról szeretnék beszélni. Szerintem ez nem csupán az élelmiszer piac számára lenne elfogadhatatlan, ha beengednék ezeket az állatokat, hiszen van elég hús az Európai Unióban ugyanakkor etikai problémákat is fölvet. Az Európai Etikai Csoport pontosan ismeri az EFSA tudományos eredményeit. Nagyon fontos az állategészségügy, a környezetvédelmi kérdések, illetve az élelmiszer biztonság figyelembevétele. Ezzel kapcsolatban rendkívül keveset tudunk a klonozott állatokról, illetve az utodaikból származó élelmiszerek minőségéről. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Most Arsenis asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A klónozott állatok tilalmának kérdése egy olyan kérdés, amelyet az elővigyázatosság elvének érvényesítésével kell megvizsgálni. Nem áll rendelkezésünkre konkrét vizsgálat arra vonatkozódok, hogy veszélyese a klónozott hús fogyasztása. És ugyanez vonatkozik a nanotechnológiára is. És egy másik nagyon fontos kérdésre, mégpedig a géntechnológiai termékek címkézésére. Az európai fogyasztóknak rendelkezniük kell azzal a joggal, hogy döntéseket hozzanak, ezért informálni kell őket arról, hogy egy terméket feldolgoztak-e, vagy pedig e, GMO-kkal e, tartalmaz-e. Diana Dodds következik. Uh, a klónozott állatok és a klónozott állatokból származó termékeket nem szabad emberi fogyasztásra felhasználni. A bizottságnak meg kell vizsgálnia ezt a kérdést, és az átmeneti időszakban az új rendelet megszületéséig nem szabad, hogy az élelmiszerláncba belekerüljenek ilyen termékeket nanotechnológiákat az egész világon az élelmiszer feldolgozás során széles körben alkalmazzák. Kutatási eredményekre van szükség, ha, ha garantálni akarjuk, hogy ezek biztonságosak, nem veszélyeztetik az emberi egészséget. Nagyon lényeges a transzparencia az egész ellátási láncban biztonságos, ellenőrzött és olyan módon címkézett termékeket forgalmazhatunk, csak amik nem vezetik férle a fogyasztók. Az egész EU-ban egységes standardokra van szükség, és minden terméket be kell vizsgálni, hogy biztonságosak-e. Rojtova. Pane předsedo, děkuji. Jako zpravodajce pro stanovisko v IMKU je mi líto, že mezi radou... Köszönöm Sajnálatosnak tartom, hogy a második olvasatban nem tudott megegyezni a parlament, a tanács és a bizottság. Itt harmonizációról van szó, arról, hogy csökkentsük a bürokráciát, csökkentsük a pénzügyi terheket, hogy könnyebben hozzá lehessen jutni a pia, segítsük az élelmiszerek piacra jutását. Ez lett volna a tétje a második olvasatnak. Véleményem szerint olyan esetekben, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy vajon hasznos-e vagy nem egyes élelmiszerek forgalomba hozatala, akkor meg kéne kérdezni az etikai bizottság véleményét. Például a génmódosított takarmányokat, tak, ö, takarmányokat fogyasztó állatok esetében merül ez fel, nagyon fontos lenne az is, hogy a klónozott hús hat, kérdésében dőlőre jussunk. Szilveszre, Szilveszrész úr következik. A klónozott állatokból és utatokból származó élelmiszerek használatát, forgalomhozatalát miért is kéne megengedni? Nincs elég hús Európában? Dehogy is nincs. Sőt, megfelelő tájékoztatást kapnak a fogyasztók? A fogyasztók pontosan tudják, hogy mi a különbség a klónozott hús és a nem klónozott hús között? Azon hús termékekkel kapcsolatban, amelyek már a piacon vannak, ezekkel kapcsolatban sincs megfelelő tájékoztatás. Aztán mi, mi a helyzet a tudományos háttérrel? Talán 50 talán 50 év múlva lesz majd ez világos. Gondoljuk csak arra, hogy hogyan jöttünk arra rá, hogy a penicillinhez gombát kell tenyészteni. Nos, új élelmiszereket szeretnénk a piacra dobni, amelyekkel kapcsolatban semmiféle tudományos bizonyíték nincs. Nem szeretnénk, az elnök megszakítja a hozzászólót. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Lezártuk ezt a kérdéskört, a hozzászólások emelkörét. Most Dali úrnak adom meg a szót, hogy ő is lezárja a vitát. Reagáljon a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő! Megerősítem, hogy támogatom továbbra is a következő elveket. Először is a decentralizált engedélyezési eljárás váltsa fel egy központosított eljárás az EU szintjén. Az EFSA végzi a biztonsággal kapcsolatos munkát, az engedélyezést pedig a bizottság végzi alapvető kritériumokat és iránymutatásokat kell kidolgozni a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozóan, ami a megfelelő kockázat, bisz, kockázatértékelési eljárásokon alapul. Az innováció előmozítása érdekében indokolt esetben megfontolhatjuk azt, hogy adatvédelmi garanciát biztosítunk az új élelmiszerekkel kapcsolatban. A nanoanyagok definícióját meg kell alkotni, olyan módon, hogy folyamatosan, rugalmasan lépést tartunk a tudományos és kutatási eredmények alakulásával. Ötöt sorban. Tisztázni kell azt, hogy minden nananyagot tartalmazó élelmiszer esetében esetenkénti engedélyezésre van szükség. Hatod sorban a fogyasztóknak joga van a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntéshozatalra, választassanak nanóanyagokat tartalmazó vagy nem tartalmazó termékek között. Alaposan meg fogom vizsgálni azt, hogy az új élelmiszer rendelet megfelelő jogszabály-e az új a klónozott -e hússal kapcsolatos termékekre, és hogyha ez nem így van, akkor e, Grosszett asszonynak is mondom, meg fogjuk fontolni egy új rendelet megalkotását, amely foglalkozni fog majd az összes klónozott e, állatokból származó termék e, kérdésével. Örömmel várom itt itt a parlamentben és a tanácsban a kérdéskörben lefolytatott konzultációkat, vitátak, vitákat. Kiegyensúlyozott megoldást szeretnénk elérni, ami az összes EU intézmény igényeinek megfelel, és amelyel nemzetközi kötelezettségeinknek is eleget tudunk tenni. Köszönöm, biztos úr! Ezt a napi rendi pontot egy kétperces hozzászólással zárjuk le. Liotárd asszony következik. Ja, dank u wel, en ik wil... Köszönöm, elnök úr. Nagy köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzászólt a vitában. Nagyon sajnálom, hogy nem volt itt a tanács képviselője, hiszen azt hiszem nagyon világos álláspont alakult ki itt a parlamentben, a klónozással kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy eh, nem tartozik eh, ez ebbe a rendeletbe, és mindenképpen erről még egy nyilvános vitát le kell folytatni. Én semmiképpen nem ennék, nem tennék a tányéromra klónzott állatból származó húst, de lehet, hogy mások más szabályozást akarnak. Az nagyon egyértelmű, hogy itt külön rendeletben akarjuk szabályozni a klónozott húst, és nem a novel food rendeletben. Itt Ma sokat beszéltünk a nanotechnológiáról és a klónozásról. Sokan beszéltek erről. De a Novel Food rendeletben ennél sokkal többről van szó. Ide tartozik az összes új technika, ami most a felfedezés előtt áll, vagy amelyekkel, kapcsol, amelyekkel most foglalkoznak a tudósok. És nem akarjuk akadályozni az innovációt, de azt is akarjuk, hogy a fogyasztók és a termelők is tudják, hogy mivel állnak szemben, és hogy biztos biztonsággal tudhassuk azt is, hogy biztonságos az élelmiszer, ami a tányérunkra kerül. A klónozásról folyó vita kapcsán ez nem szabad, hogy akadályozza az új élelmiszerekről folyó vitát. És a fejlődő országok, ahol eh, hagyományos eh, termékeket eh, állítanak elő, és ezeket Európába akarják eh, exportálni. Ezt nem szabad, hogy megakadályozzuk. Eh, ha ezek az országok kereskedni akarnak a saját természetes, hagyományos termékeikkel, az EU-val, ezt nem szabad akadályozni. A parlament a te szavazás során világos jelzést fog adni, ugyanúgy, ahogy ez a mai vitában is így volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Liotard asszony. Ezzel lezárjuk a szavazást, lezárjuk a vitapontot, és a holnapi napon délelőtt fogunk majd szavazni erről a kérdésről. A következő napi rendi pont a Kramer jelentés. Ipari kibocsátások, a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése. Áldog